Il presidente. Az elnök. Sono pronte le schede? Készen vannak a kártyák? Folytatjuk az ülést. Köszönöm. Kiletek nyomtatva az új szavazólapok, ezért most folytatjuk a második szavazással. Három alelnököt kell, hogy megválasszunk. Táler úr, mint szavazó biztos szavazat számláló sajnos egy ülésre el kellett, hogy menjen, ezért most egy újabb szavazat számlálót kell, hogy válasszunk. Roberta Metzola képviselőnő. Itt van? Itt van? Itt van? Metzola képviselőasszony. Nincs itt. Rovana Plumb képviselő. Rendben. Elfogadja, hogy szavazatszámláló legyen? Igen? Rendben. Köszönöm. Akkor kérem a szavazatszámlálókat, hogy helyezkedjenek el az egyes urnák mellett. Ők a szavazás végén fognak szavazni. Plumb képviselő az NR urnánál fogja számolni a szavazatokat úgyhogy kérem, hogy ott helyezkedjen el az urna mellett. Megismétlem a szabályokat. Három alelnököt kell választanunk, maximum három jelöltre szavazhatnak, de legalább kettőre kell szavazni. Egyébként a szavazó cédula érvénytelen lesz. Közben kérem, hogy osszák ki a szavazócédulákat. köszönöm. Allora la votazione è aperta. Megnyitom a szavazást. Aperta, aperta. Megnyitottam a szavazást. Szavazhatnak.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 A szavazást befejeztük. Most következik a szavazatszámlálás. Kérem a szavazatszámlálókat, hogy vonuljanak át az R1-101-es terembe, számolják meg a szavazatokat, fölfüggesztem az ülést.